mondtuk, a választási szervezetnek Venezuelában, viszont eddig még állásfoglalást ezzel kapcsolatban nem kaptunk Venezuelából. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Hét darab állásfoglalási indítványt kaptam, ezzel lezárjuk a vitát, és a szavazásra majd a mai utolsó vita után kerül sor. Következő napirendi pontunk egy vita Azerbajdzsánról. Uh, A társszerzők uh, következnek először is Romeva Irueda, az úr két percre. I speak on behalf of my colleague Ulrike. Ulrike Lunacek kollégám nevében beszélek. Nem vagyok uh, nagy rajongója az Eurovíziós Dalfesztiválnak, de hogy ez pont egy olyan országban történik, ahol az emberi jogi helyzet elég aggasztó, hát így ez az egész kérdés aggaszt engem. Ez, ami történik az országban, az nem összefüggeszthető azzal, amit az azerbajdzsánok vállaltak, vagyis az emberi jogok a demokrácia elősegítésével. Úgy gondolom, hogy lehetővé kell tenniük a békés tüntetés, nem szabad avatkozni a rendőrségnek, az újságírók munkájába, vagy a tüntetésbe. Fontos, hogy azonnal kiengedjék azokat a fogvatartottakat, akik politikai okokból vannak fogvatartva, az újságírókat, a szociális média aktivistáit, ügyvédeket, illetve emberi jogi aktivistákat. Szeretném együttérzésemet kifejezni a Think for Democracy szervezőivel szemben. Ők az Eurovíziós Dalfesztivál kapcsán szerveztek egy kampányt, és úgy gondolták, hogy így elérhetnek szükséges demokratikus reformokat, és így javul az emberi jogi helyzet. Amiatt is aggódunk, hogy kényszerű kiköltöztetések voltak, illetve lebontottak épületeket a Eurovíziós Dafesztivál előtti átépítések miatt. Úgy, úgy gondolom, hogy az új épületek építése Bakuban meg kell, hogy feleljen a jogszabályoknak, és az emberek áttelepítését átlátható jogi eszközökkel kell elérni, és kártérítést is kapniuk kell ezeknek az embereknek. Ezen kívül szeretném elmondani azt, hogy örülök annak, hogy az EPP is csatlakozott ehhez a, az állásoláshoz, mert ez egy adott pillanatban kocká, veszélyben forgott. Elnök, köszönöm szépen a következő hozzászóló, ugyancsak egy társszerző, Maritjes Háke. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Még az Eurovíziós Dalfesztivál győztesei gyakorolhatták a tánc mozgatókait, az azerbajdzsánokat elhallgattatják. Viszont nem szabad, hogy az embereket, a világot elvakítsa a propaganda és a csillogás. Aggódunk az emberi jogok megsértése miatt Azerbajdzsánban, a, és a szép szavak sem tudnak bennünket meghatni, csak a tevékenységek, csak a tettek számítanak. Tofik Jakublu és Goela Aszláni liberális pártokat feltartóztatták Bakuban, és csak egy part, egy párt alelnököt nem tartóztattak le a hat között. Anna Garali pedig már két napja eltűnt. Arifa Giri és Tuba Abisli és más emberi jogi aktivisták, illetve ellenzéki képviselők már több mint egy év vannak fogságban. Őket az Amnesty International politikai fogvatartatnak tekinti, és el kell mondjuk nekik azt, hogy nem felejtjük el őket. Az azerbajdzsáni hatóságnak pedig azt üzenjük, hogy feleljenek meg az emberi kötelezettségeinek, mind a társulási szerződés értelmében is, mint pedig a különböző egyezmények értelmében is, Azerbajdzsán nem egy hiteles szerep, nem egy hiteles partnere eh, az EU-nak. Köszönöm szépen a következő hozzászóló, Veronik de Kaiser asszony. Egy percben adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Több mint tíz, évvel ezelőtt, tíz nappal ezelőtt figyeltem az Euronews-t, és Azerbajdzsánról volt szó az Eurovíziós Dalfesztivál kapcsán. Egy szó sem hangzott el az emberi helyzetről, a Crystal Palace mutatták. Én úgy éreztem, hogy ez reklám volt, de nem. Éppen ezért a mai állásfoglalás indítvány rendkívül fontos. Én nem szeretném bolykottálni az Eurovíziót, ez nagyon nehéz kérdés, de ugyanezt a vitát folytattuk már Kína kapcsán is az olimpiai játékok uh, révén. Összesen 600 millió televíziós néző fogja követni a műsort vasárnap. A pénz, a gá, földkezés, az olaj mellett az országnak van egy másik arca is, ez nagyon problematikus, ez pedig az emberjogi helyzet. Több ezer lakás és ház tulajdonost űztek ki a saját házukból, az Eurovíziós Dalfesztivál miatt, és azt gondolom, hogy ez túllép minden határt. Nagyon érzékeny vagyok arra, hogy a néppárt csatlakozzon ehhez az állásfoglás indítványhoz. Köszönöm szépen. Van egy kék kártya. Engel úr szeretne önhöz kérdést intézni. Köszönöm szépen. Engel úr parancsoljon. Oui, merci, monsieur le président. Je voulais... Euh, Köszönöm szépen, elnök úr csatlakozni szeretnék önhöz, Madame de Kaiser, az analízisében, és meg szeretném kérdezni a következőt, hiszen nem volt az első, aki nyilatkozott, hogyha ön figyelembe veszi azt, hogy a társulás megállapodást nemrégben szavaztuk meg, ez pedig egy olyan kontextusban helyez mindezt, amiről ma vita szól, ami absztrakt. Tehát nem kellett volna már az elejétől fogva ahhoz ragaszkodni, hogy Azerbajdzsán még nem demokrácia. És azt gondolom, hogy most máshogy viselkedünk, mint még egy évvel ezelőtt. Én nem szeretném ellevenni a koronát, de frakciónk nem tesz abstrakciókat, ami az emberi jogi kérdéseket illeti. Az energetikai kérdésekben, a realpolitikában azt a szerepet illetően, amit az Azerbajdzsán eh, a gázvezetéke kapcsán ön ismeri a problémát, de elhangzott az az ér, hogyha nem kötünk megállapodást azokkal az országokkal, amelyek tényleges demokráciát, akkor megakadtunk volna. De az emberi jogi kérdésekről nem csak, hogy megemlékeztünk, hanem ez egy jelentős aggály továbbra is számunkra, és mi azt szeretnénk Európában, hogyha a kereskedelmi kérdéseket és a demokrácia kérdéseit együtt kezelnénk, ez pedig egy egyensúlybeli feladat. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló, Makovai asszony parancsoljon. Mulțumesc. Cazurile idra... Köszönöm szépen. Abbasajov és másik eset, ez csak két kirívó eset. Felszólítjuk az azerbajdzsáni hatóságokat, hogy keressék meg a bűnösöket, és mindenki olyan, minden olyan személlyel szemben folytassanak le vizsgálatot, akik részesek voltak a békés tüntetéseken résztvevők őrizetbevételében. Azok, akik most politikai okokból őrizetben vannak, azokat ki kell engedni, függetlenül attól, hogy emberjogi aktivistákról vagy újságírókról van szó. Létfontosságú, hogy cselekedjünk, és létfontosságú, hogy betartsák Azerbajdzsánban az emberi jogokat. Azerbajdzsán tagja az Európa Tanácsnak, és aláírt az Európai Emberi Jogi Konvenciót is. Az ENSZ biztonsági tanácsának nem állandó tagja 2012-2013-ban, és kötelezettséget vállalt arra, hogy az emberi jogok kartájában foglalt értékeket tiszteletben tartja. Felszólítjuk az azerbajdzsáni hatóságokat, hogy az emberi jogok területén vállalt kötelezettségeket tartsák be. Köszönöm. Most pedig rátérünk a politikai frakciók felszólalóira. Az első Posszált úr lesz az EPP nevében. Elnök úr, mi ellenezzük a frakció nevében azt, amit ki van nyomtatva, ez az Azerbajdzsának kapcsolatos állásfoglalás. Ez a ház ezen a hétvégén egy személyként nézi majd Bakút, nem csak itt az Eurovíziós Dalfesztivál miatt, egy, ami ugye egy olyan e, e kolléganő említett, aki 30 éve maga is énekelt ott, hanem ez is egy ok, de a fő ok az, hogy az Európai Unió fontos partneréről van szó Azerbajdzsán esetében, az Európa Tanács tagjáról, az Európai emberi jogi Konvenció szerződő feléről, és ezzel sokkal többre vállalt kötelezettséget, mint más e, más országok az emberi jogok betartása és a demokrácia fejlesztése területében. Ezt önkéntesen tette Azerbajdzsán, ezt üdvözöljük, és Azerbajdzsánnak el kell fogadnia ezért cserébe, hogy kicsit jobban odafigyelünk a dolgokra az országba. Most az Euróvíziós Dalfesztivál előestéjén vannak dolgok, például az emberek elűzése a lakonegyedükből, az épületek lebontása, a kártalanítás elmaradása, a hiányos jogállamiság, a békés tüntetőknek a megverése, az elnyomása a vallási szabadságnak és a sajtószabadságnak. Ezek nem elfogadhatóak, már csak azért sem, mert Azerbajdzsán számunkra egy fontos és értékes partner. Thank you very much. And now... Köszönöm szépen a szocialisták és demokraták nevében. Repo úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Eurovíziás Dalfesztivál Azerbajdzsára irányította a figyelmet, és ezt az ott élők ki is használták, az utcára vonultak, és az ott található emberjogi helyzet miatt tiltakoztak. Számos tüntetőt letartóztattak azért, mert kritizálták a rezsimet. A totalitarizmus lebeg Azerbajdzsán felett, nem igazán zárult le még le ott a demokrácia fejlődése. Hogyan lehet úgy képviselni az emberi jogokat, hogyha a saját emberi jogokat sem tudják megvédeni, és a saját országokban is meg kellene védeniük az emberi jogokat. Gondoskodni kell arról, hogy Azerbajdzsánban megvizsgáljuk azokat a helyzeteket, ahol korlátozott a szólásszabadság, és azon kell lenni, hogy azok, akik megsértik az emberi jogokat, azok büntetésbe részesüljenek. Gerbándió következik, másfél percre, köszönöm szépen tisztelt elnök úr. Az elmúlt hónapban Bakuban lehetőségem nyílt arra, hogy megkérdezzem Aliyev elnököt a terveiről, hogyan kívánja javítani az emberi jogok, a demokrácia és a, és a sajtószabadság helyzetét, főként most az Eurovíziós Dalfesztivál tekintetében ezen a héten. És meglepő önbizalommal azt mondta nekem, hogy nincs ok arra, hogy bármilyen módon javítsa a helyzetet, mert már így is tökéletes az és hogy őszinte legyek, én nem is voltam meglepve az ő magabiztossága miatt, hiszen Azerbajdzsán csak azért érdekli az EU-t, mert olaj, gáz és fontos csövezetékek haladnak át az országon, Kazasztán irányába. És igazából az azerbajdzsáni emberek irányában nem érdeklődünk. Amikor a két héttel később Barozó úr Bakuban járt, és meg sem említette az emberi jogokat, csak az energiáról beszélt. Tehát akkor mi is az EU-nak az üzenete? Ne foglalkozzunk az emberi okkal, csak az energiával. Amíg az energia érdekeket fogva, amíg, amíg az energia érdekek fogva tartják az embereket és a demokráciát, addig soha nem fogja javulni a helyzet. És ott hát legyünk őszinték, hosszú távon az Európai Unió sokkal jobban biztosítja az ennek érdekeit, akkor, hogyha küzd a stabil Azerbajdzsánért, és nem kellene pontosan ezért támogatni a jelenlegi rezsimet. Elnök, köszönöm szépen. A, most pedig az EFD amiben Páska úr. Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos úr. Azerbajdzsán aktívan vesz részt az partnerségi, eh, keleti partnerségi politikában, és vannak tárgyalások a társadalmi megállapodást illetően Azerbajdzsánnal. Azerbajdzsán eh, nagyon fontos gazdasági partner az Európai Uniónak, éppen ezért természetes az, hogy Érdekel bennünket ennek az országnak a politikai helyzete, de hogyha azt látjuk, hogy az emberjogi helyzet egyre rosszabbodik, akkor kötelegességünk figyelmeztetni partnereinket barátságos módon, annak érdekében, hogy ne félemlítsék meg az újságírókat, hiszen e, ez nem demokratikus magatartás. Diplomáciai fenyegetést kell intést kell küldenünk Azerbajdzsán felé, annak érdekében, hogy jogalkotásokat a nemzetközi standardoknak megfelelően alakítsák ki, a médiatörvényre gondolok, stb. Az Európai Külügyi Szolgált feladata az, hogy megtalálja ennek az üzenetnek a továbbítását. Köszönöm. Most az egyéb hozzászólók kapnak szót. Először parancsoljon. Kiitoksia. Ähm, Köszönöm. Most eh, mindenkinek a füle Azerbajdzsánra szegeződik, és ez nem feltétlen negatív dolog. Negatív ugyanakkor az emberi jogok tekintetében, hiszen a polgári jogokat, a média, a sajtószabadság jogait, korlátozzák az újságírókat, emberi jogi aktivistákat, a szociális hálózatok használóit fenyegetik, vagy börtönbe vetik. A kialakult helyzet javításával kapcsolatban az ottani kormány ígéreteket tett, és egy nemzetközi emberi jogi menetrend terv is felett állítva az ország számára és az elmúlt időkben egy bizottság is felállt, ami az ottani emberi jogi jogsértéseket hivatott megvizsgálni. Ugyanakkor biztosítani kell azt is, hogy ez a bizottság elfogulatlan legyen. Azerbajdzsán olyan ország, amely részese az Európai Unió szomszédsági politikájának a társulási szerződés keretében, így tehát figyelni kell, hogy az emberi jogokat ott tiszteletben tartsák. Korinak Krecu. Kreta asszony következik. Köszönöm szépen. Szerintem ez az állásolás nagyon hasznos, mert ez hangsúlyozza, hogy milyen az emberi helyzet Azerbajdzsánban. Szerintem a hatóságoknak Azerbajdzsánban tenniük kell valamit azért, hogy komolyan vegyék őket. az azerbajdzsáni Eurovíziós Fesztivál egy szimbolikus jelleggel is rendelkezik. Az a tény, egy ilyenfajta eseményt egy ilyen országban tartanak meg, az nem vezetett oda, hogy elfelejtjük, hogy milyen az emberi helyzet ott. Aggaszt, aggódunk a tiltakozások miatt, illetve amiatt, hogy megfenyegetik az újságírókat, és amiatt, hogy néhányan em, lakhely nélkül maradtak, és ez nem volt átlátható. A hatóságoknak tenniük kell valamit annak érdekében, hogy ez a helyzet megszűnjön, és a sajtószabadság és a véleményszabadság továbbra is egy jog maradjon. Az Európai Uniós intézményeknek javítani kell az együttműködést Azerbajdzsában, hogy az emberi jogokat figyelembe vegyék. Köszönöm szépen. Kék kártyát kapott ön, hölgyem. Kretu asszony, elfogadja-e ezt a kérdést? Igen, tessék. Kretu asszony, szeretném öntől megkérdezni azt, hogy azok a kérdések, amiket felvetett, azok nagyon fontosak természetesen, de úgy gondolja-e, hogy ez a sürgősségi kérdés, ez jogosult-e, hiszen az Európai Unió Azerbajdzsánnal együtt számos ö, nemzetközi fórumon képviselteti magát, például az Európa Tanácsban, és több alkalommal beszéltünk már erről. Mit gondol, tényleg sikerül ezzel az elsorolással megoldani a problémát? Köszönöm szépen ezt a viszont kérdést. Úgy gondolom, hogy ha arról van szó, hogy emberek életét akarjuk megmenteni, és az emberi jogok tiszteletben tartását akarjuk kikényszeríteni, akkor sosem később beavatkozni. Egyetértek azzal, hogy az a kötelezettségünk, hogy ennek az országnak az európai értékrendbe való integrációját elősegítsük. Ugyanakkor azt gondolom, hogy mindez nem adhat indokot arra, ami most történik Azerbajdzsánban. The next speaker is Madame... A következő hozzászól Norika Nikolája, asszony, másfél percben adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy használjam ezt az alkalmat arra, hogy ennek az állásfoglalási indítványnak a sürgősségét megkérdőjelezzem. Ennek a sürgősségi állásfoglalásnak a státuszáról beszélni kell. Amikor ebben a teremben az Azerbajdzsánnal kötendő társulási egyezményről szavaztunk, és azt támogattuk, amikor támogattuk azt, hogy Azerbajdzsán ne állandó tagja legyen, nem állandó tagja legyen az ENSZ biztonsági tanácsának, és amikor kérvényeztük azt, hogy Azerbajdzsán támogassa az energetikai terveinket, akkor komolyan jártunk el, vagy most járunk el komolyan? akkor gondoltuk komolyan a dolgokat, vagy most gondoljuk komolyan a dolgokat, amikor az emberi jogi helyzetről beszélünk. Ebben az állásfoglalási indítványban olyan dolgokra hivatkozunk, eh, amelyekkel kapcsolatban még nem terjesztettünk elő megoldási javaslatokat. Úgy gondolom, hogy Azerbajdzsán valóban nem tartja tiszteletben olyan formában az emberi jogokat, ahogy azt mi elvárnánk, de úgy gondolom, hogy a saját politikánk, politikáink esetében egy egységes, koherens eljárásmódot kell választanunk, amely hitelessé teszi az eljárásunkat az európai polgárokkal szemben. Most itt nem szabad az emberi jogokról vitatkoznunk, és közben Azerbajdzsánnal tárgyalni az ottani energiaforrásokhoz való európai hozzáférésről. Ugye ezek különböző dolgok. Úgy gondolom, hogy egy általános vitát kellene folytatnunk arról, hogy milyen kritériumokat alkalmazunk a gazdaság és a társulási politikánkban. Ben Posselt kolléga kék kártyát intéz önhöz. Nikolaj asszony elfogadja? Igen. Nikolaj asszony tudja azt, hogy nem vagyunk diplomaták, sem pedig üzletemberek, hanem parlamenti képviselők? És mi elkötelezettek vagyunk az emberek irányába, és mi lenne, hogy ezt tennénk rendszeres, ezt rendszeresen ezt tesszük a partnerországokkal, Oroszországgal, és például ezen a héten mindenképpen figyelembe kell venni az emberi jogokat nekik is. De akkor, stimate kollég? Nos, igen, önnek igaza van, de én kíváncsi lennék arra, hogy ön az Azerbajdzsánnal kötendő társulási megállapodást megszavazta-e. Ugyanis annak idején is már feltétel volt az emberi jogok tiszteletben tartása. Nem szabad, hogy kettős mércét alkalmazunk a saját döntéseinkben. Áttérünk a spontán feltolások körére. Heten kértek szót. Szári asszonyan kezdem. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Olen eri... E, elnök úr, nagyon örülök, hogy az Európai Parlament itt egy közös álláspontot alakított ki az azerbajdzsáni aggodalomra okot adó emberi jogi helyzettel kapcsolatban. A világ figyelme most Azerbajdzsára irányul, az ország pedig modern benyomást kíván kelteni a világban saját magáról. A valóság azonban ettől teljesen eltérő. 20 év függetlenség után a polgári jogok tiszteletben tartása területén nem sok történt. Aliyev elnök és az ő autoriter kormányzata a felelős ebben, és a nemzetközi állam közösség is félrefordította a fejét. A saját országból voltak kritikus hangok, ezeket azonban szankcionálták, és továbbra is az a helyzet, hogy a rendszer kritikusait megbüntetik. Vannak emberjogi aktivisták, újságírók vagy szociális médián megnyilvánulók, akik szankciónak vannak kitéve. Konszári. Köszönöm a következő hozzászólóját, Konszári asszony. Ja, Sari Eszajalle, ja Mújle. Szári Eszajának köszönetet mondok, és köszönetet mondok más néppárti képviselőknek is, hiszen nagyon jó, hogy ezt a közös állásfoglalási indítványt eh, itt el tudjuk majd fogadni. Nagyon is helyesnek tartom, hogy Azerbajdzsánt és hatóságait ismételten felszólítja az Európai Parlament arra, hogy a politikai bebörtönzötteket engedje szabadon. Engedjenek tehát mindenkit szabadon, akit politikai okokból tartanak fogva. Szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Parlament nagyon is rajta fogja tartani a szemét azon, hogy Azerbajdzsánban hogyan alakul a helyzet az Eurovíziós Dalfesztivált követő időben is. Ez a dalfesztivál egy fontos esemény. Szeretnék valamennyi muzsikusnak, művésznek és ennek a fontos verseny valamennyi résztvevőjének azt a kérdést intézni, hogy dalukkal szabadítsák ki a fogvatartottakat nem szabad, hogy megengedjük, hogy félelemben éljenek az emberi jogi aktivisták, újságírók. Köszönöm. Köszönöm szépen, Wojciechowski képviselő kap szót. Egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen. Támogatom az elsoglási indítványt. Azerbajdzsán sorsa nagyon közel áll a szívünkhöz. Nagyon fontos országról van szó, és Azerbajcsán megpróbál csatlakozni az európai családhoz, illetve részt vesz a futballbajnokságokon, most szer, ők szervezik az Eurovíziós Dalfesztivált, de hogyha Azerbajdzsán Európához szeretne tartozni, akkor az is standardokat is tiszteletben kell tartania. Azt gondolom, hogy elérkezett az ideje annak, hogy beszéljünk erről a problémáról, illetve szólítsuk fel az azeri hatóságokat. Szviávka képviselő. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr. Egyszerű a megállapításunk A függetlenségük óta, 20 év óta láthatjuk azt, hogy a gazdas, hogy milyen nagy gazdasági előlépés lett elérni ebben az országban. Az egyik gazdasági tigrise ez a világnak, ugyanakkor a demokratikus fejlődés nem, med, ilyen, nem megy ilyen jó ütemben. Nagyon sok kívánnivaló van még az emberi jogok területén, főként amikor a szólásszabadságról beszélünk. Nagyon sok olyan példa van, ahol nem veszik figyelembe az emberi jogokat, és mindig is fel kell emelni a hangunkat, és fel kell szólalnunk az újságírók mellett, akik szabadon nem írhatják meg véleményüket, és még be is börtönzik őket. Például volt egy újságíró, aki azután, hogy egy regionális sajtótermékben cikket írt, tíz év börtönre ítélték. Ez elfogadhatatlan. Eléggé szerencsétlen az, hogy nem beszéltünk a csúcstalálkozón Bakuban erről. Kirillov kollega. Human rights and democracy building. Köszönöm, elnök úr. A demokrácia és az emberi jogok helyzete az Európai Unió szomszédságában rendkívül fontos, mint más esetekben, amennyiben nincsen sürgető oka az ő ügyüknek. Nem gondolom, hogy sürgősségi pontként kellene ezt kezelnünk. Azerbajdzsán kapcsán visszalépés történt. Úgy tűnik, hogy az Eurovíziós Dalfesztivál a sürgető pont. A kollégák kifejezték aggodalmaikat, mi szerint a hatóságok visszaesnek a dalfesztivál után. Úgy érzem, hogy ez hátba támadásnak érzékelik majd az azeri hatóságok. Éppen ezért attól tartok, hogy a hardlinereket fogja erősíteni Azerbajdzsánban ez az állásfoglalás indítvány, éppen ezért kollégák jó lenne, ha elhasználnánk a szavazást, és füle biztos jelenlétében speciális vitát folytatnánk a házban. Az azeri hatóságok tudatában vannak ennek az állásfoglási indítványnak. Köszönöm szépen. Köszönöm. A következő hozzászóló. Posztelt úr kártyát mutat fel önnek, el tudja fogadni a kérdés? Igen, köszönjük. Kirillov, Kirillov kolléga, tudja-e, hogy a Dalfesztivál előtti teljes héten Bakuban a szabadságért demonstrálókat rendőrök verték, hogy, és ezt látták természetesen a választóink is a televízióban, és nyilván valóan csodálkoznak, hogy ön ezt nem tartja sürgős ügynek, és addig el akarja halasztani ennek a tárgyalását, amíg börtönben kerülnek ezek az emberek. Igen, követtem az eseményeket ebben az országban. Ami érdekes, az, az ezt olvastam az International Herald Tribune-ben, hogy a, volt egy fiatalokból álló demonstráció a rezsim ellen, és ez mindenfajta gond nélkül lezajlott. Amit mondok Posztelt úr igazából az az, hogy nem így kell erről beszélni. Hát nézzük meg, hogy hányan vannak most itt. Nem így kell egy olyan országgal foglalkozni, mert nagyon is fontos, és amely stratégiai szempontból nagyon fontos számunkra. Köszönöm szépen, mondja az a Kukán úr lesz a következő. Köszönöm szépen, elnök úr az emberi jogok megvédése, illetve a demokrácia, a jogállamiság és a szólás szabadság, a gyülekezés szabadság megvédése alapvető elvek az Európai Unióban, és ezt kérjük a partnereinktől is, és Azerbajdzsántól is, és ezért kell nyomon követni azt, hogy mi történik ebben az országban, és hogyha szükséges, akkor kritizálni kell az ottani helyzetet. Úgy gondolom, hogy az azerbajdzsáni kormánynak igenis meg kell hallgatni az ilyenfajta kritikákat. Úgy gondolom, hogy hamarosan tárgyalásokat kell folytatnunk a különböző szervezetekkel, amiatt, hogy megfélemlítik a, az újságírókat, az emberi jogi aktivistákat. Ezt a kérdést meg kell oldani a hamarabb. Ez a legkevesebb, amit az Európai Unió partnerországától, Azerbajdzsántól kérhetünk, és ezért kell elfogadni az állásfoglalást. Utolsó hozzászóló Anna Gomes. Köszönöm szépen. Barózó Bakuban járt, de semmit sem szólt az emberi jogok ottani helyzetéről. Reform reformokra kapott ígéretet, de ezekre a reformokra nem került sor. Az újságírókat és másokat fenyegetés alatt tartják az országban, és tekintettel arra, hogy most mindenki a dalfesztivál miatt Bakkura figyel, gondoskodnunk kéne arról, hogy a demokratizálódás tényleg elinduljon, a sajtószabadság, a gyülekezési szabadság tiszteletben legyen tartva. Erre egy megfelelő mechanizmust kell találni, ami lehetővé teszi a reformokat. Köszönöm, és a bizottság nevében most Potocsink biztosnak adom meg a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő az Európai Unió és az azerbajdzsáni kapcsolatokban nem sikerült a teljes potenciálokat kiaknázni. A gazdasági integráció és a társulás kapcsán Azerbajdzsánnak jelentős előrelépést kell tenni az eltökéltségeiben, a fenntartható demokráciát el kell mélyíteni, beleértve a választási folyamatokat, az emberi jogok védelmét, illetve az alapvető szabadságjogokat és az igazságszolgáltatási rendszert illetően. Az Európai Unió szomszédsági politikájáról készített jelentés erre ki is tér. Márciusban demonstrációk voltak, és a Bakói április másodikai rally jelezték azt, hogy visszalépés történt az emberi jogok területén, illetve Azerbajdzsán nem illeszkedett az Európa Tanács, illetve az EBS ajánlásaihoz május 16-án Elnor e, Micidlit kiengedték a börtönből, és reméljük azt, hogy május 28-án másokat is szabadon bocsátanak. Nagyon gyakran sértik e, a tulajdonjogokat, kényszerítik e, a tulajdonosokat lakók elhagyására korábbi bírósági döntés ellenére. A miniszterek tanácsa február 27-én ajánlásokat fogalmazott meg, és meg kell várnunk azt, hogy ezeket mennyiben valósítja meg Azerbajdzsán, illetve mennyiben járulnak hozzá a helyzet javulásához. Sokan említették az Euró vízius Dalfesztivált. Ez lehetőséget biztosított a hatóságok számára, de úgy tűnik, hogy a hatóságok elszalasztották megragadni ezt az alkalmat. Május 16-án a média szabadságról tartott konferencia kapcsán a kormány elutasított mindenféle kritikát, és azt mondták, hogy folynak a nyomozások. Kadia Ismailov esetére is ugyanez vonatkozik, aki utató újságíró, és őt megpróbálták megzsarolni. Május 16-án az ellenzék is demonstrált, számos ellenzéki tagot letartóztattak Bakutól 16 kilométerre. A média korlátozott, cenzúrázzák a médiát, és nagyon gyakran megfélemlítik az újságírókat. Két újságíró fogvatartása is ezt jelzi, illetve Számos uh, újságírót azzal vádolnak, hogy Iránnak uh, kémkedik. Sajnos uh, számos más eset is van még, főle biztos látogatása Baku, Bakuban április másodikától lehetőséget biztosított arra, hogy az Európai Unió növekvő aggodalmának adjon hangot, mégpedig magas politikai szinten. Fontos, hogy Azerbajdzsán teljes mértékben tiszteletben tartsa elkötelezettségeit, a keleti partnerség és az Európa Tanács keretében is. Az Európai Unió és Azerbajdzsán nagyon fontos bilaterális agendával rendelkeznek. Minden ország, amely kapcsolatot tart fenn az Európai Unió, nagyon fontos, hogy a jogállamiságra és a demokrácia tiszteletben tartására alapuljon. Amennyiben ez sérül, úgy együttműködésünk elveszíti értelmét. Nagyon fontos az átláthatóság, és az Európai Unió az átláthatóság szempontjai szerint értékel az emberi jogi helyzetet. Mint említettem, az EMP előrelépési jelentés, amely májusban készült, ezt az értékelés világosan tükrözi. Végezetül pedig az Európai Szomszédsági Politika akcióterve, Szintén nagyon fontos, a politikai fogvatartottakat szabadábra kell bocsátani, és a szólás szabadságot garantálni kell. Az Európai Unió felszólítja Azerbajdzsánt arra, hogy eh, az Európa Tanács eh, feltételeinek eleget tegyen a politikai fogadatottakra vonatkozóan. Köszönöm. Resolutions. Hat darab állásfoglalási indítványt eh, kaptam. Ezzel a témával kapcsolatban a vitát lezárom, és a mai vitáink végén szavazunk erről. A következő vita pedig